politikai, gazdasági és társadalmi fejlődését az országnak szorosan nyomon követjük. Köszönöm szépen ezt a mai Igen. Én... Köszönöm, elnök, biztos asszony. lezárom ezt a napirendi pontot, és majd a napirend végén szavazunk az állásfoglalásról. Következő napirendi pontunk a Guantanamo-i foglyok éjségsztrájkjáról szóló vita. úgy döntöttünk, hogy szavazás nélkül tartunk vitát, de nem így van ez egészen, hanem hogy ma tartjuk meg a vitát, és a szavazást majd egy későbbi időpontra halasztjuk. Én legalábbis így értettem a határozatot. Tehát, hogy Szóvoda úr ezt javasolta. Úgyhogy... Akkor majd eldöntjük, hogy a következő plenáris ülésen szavazunk-e erről a jelentésről, vagy majd még később, de még egyszer elismétlem, ha jól értettem, akkor úgy döntöttünk, hogy most állásfoglalás nélkül tartunk, szavazás nélkül tartunk vitát Guantanamo tárgyában. de azt nem mondja senki, hogy nem lesz, be, nem lesz szavazás az ügyben, csak arról döntöttünk, hogy a szavazást majd később ejtjük meg. Tehát először is a szerzőket fogom felkérni a hozzászólásra. Rui Tavares úrnak adom meg másfél percre a szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy hogyan is értelmezem az eljárást. Szavaznunk kell előbb-utóbb a Guantanamo állásfoglalásról. Sajnálom, hogy ezt nem ma tesszük meg. 150 ember tartanak fogva illegálisan Guantanamo-ban, 11 éve, ítélet nélkül. Néhányuk ártatlanul van guantanamo nem volt bírósági eljárás, nem volt alkalmuk jogilag megvédeniük magukat. Sokan éjségsztrájkot tartanak, meg is halhatnak, mesterségesen táplálják őket. Itt a házban úgy döntöttünk, hogy vitát folytatunk, de nem szavazunk. Hát ez nem jó, mert a parlament általában azért vitázik, hogy valamiféle politikai üzenetet is megfogalmazzon. Hát nem olyan ez, mint amikor a kávézóban beszélgetünk. Nem véletlenül vitatjuk meg az emberjogi ügyeket, politikai üzenetet kell megfogalmaznunk az USA felé. Az európai országoknak igenis állást kell foglalniuk ebben az ügyben Együttműködtek a fogvatartottak illegális börtönbevetése során, és ez így nem mehet tovább. Szeretném azt is elmondani, hogy néhány kolléga arra használta fel, ürügyel használta fel, ürügyül használta a bosztoni terrortámadást. Nyilván szolidáris vagyok én is az áldozatokkal, de azt hiszem nem lehet ürügyül használni az efféle támadásokat, hogy aztán ne szavazzunk itt Guantanamo ügyében. Köszönjük, Préda kolléga következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért szólalok fel, hogy az Európai Néppárt nevében elmondjam, hogy sajnálatosnak tartjuk, hogy a vitát magát nem halasztottuk el a szavazással egyetemben. Úgy gondolom, tartsunk egy perces néma csendet, és így emlékezzünk meg az áldozatokról és a túlélőkről is. Köszönjük Préda úr, de egy ilyen döntést a ma délelőtti eh, ülésünk során már meghoztunk, úgy gondolom, mindannyian már tanúbizonyságot tettünk a szolidaritásunkról. De Kaiser asszony, másfél perc. Merci, monsieur le président. Tisztelt elnök úr! Tény, hogy Amerika jelenleg sok alatt van a mostani vérengzés miatt, de azért is nem könnyű így most Guantanamo-ról beszélni. De 11 évvel ezelőtt jött létre ez a fogolytábor, ismert körülmények között, és ismerjük azt is, hogy eddig hogyan érvényesültek ezek a jogok ebben a táborban. Elmar Brock is járt ott, és leszögezte, hogy gondok vannak. Egyszerű leszek. Emlékeztetném önöket egy saját emlékemre, arra a a Wenders Breivik mm, perre. Ez a gyilkos, aki Norvégiában, Oszlóban és mellette ártatlan fiatalokat gyilkolt le. Ez a per méltóságban szigorúan zajlott, és számunkra hihetetlen volt az, hogy a két ügyész, a pszichiáterek hogyan ö, ráztak kezet Breivikkel, tehát ugyanúgy kezelték, mint bármilyen vádlottat, és ez az etika része, ö, tehát a terrorizmus elleni harcban is nekünk meg kell őrizni emberi arcunkat, és méltóan kell kijönnünk minden konfrontációból. És ez érvényes Guantanamo-ra is. Amerika nem engedheti meg magát, hogy a terroristákhoz hasonlóan emberi jogokat sért. Minden fogvatartottnak joga van a védekezéshez, a méltó fogvatartási körülményekhez. Ezért miközben ö, szolidáris vagyok nagyon az amerikaiakkal, az amerikai áldozatokkal, azt is meg szeretném fogalmazni, hogy a méltóságuk ne csak a gyászban nyilvánuljon meg, hanem abban is, hogy a kongresszus napirendre tűzi Guantanamo ügyét, és képes lesz ebben az ügyben megoldást találni, amely mindenkinek méltó. Ugye a, vád nélkül fogva tartottak ügyéről van itt főleg szó. Hans Péter Martin kíván kérdést föltenni, elfogadja. De Kaiser asszony, 30 másodperc van. Köszönöm szépen. Kolléganő, egyetértek önnel. Konzekvensnek kell maradnunk, de okfejtése során, amikor Norvégiáról beszélt, nekem viszont egy másik, a 72-es esemény jutott eszembe. Ugye az volt a, a jelszó, hogy the games must go on. Tehát én is úgy gondolom, hogy bármi történjék, nekünk folytatni kell a munkánkat, nem hanyagolhatjuk el a munkánkat, bármi is történjék a világban. De Kaiser asszony kíván erre reflektálni? Nem, köszönöm szépen Mártin úrnak a kérdést. Kompromisszumot kell kötni mindig a kompromisszum a legjobb módja az együttműködésnek, ezt a parlamentben eh, már megszoktuk. Én szavaztam volna szívesen, de mivel a néppárt azt javasolta, hogy ne legyen szavazás, én belementem a kompromisszumba, hogy most csak vita legyen, és a szavazásra később kerüljön sor. Pontosan egyetértünk egyébként abban, hogy mit kéne tenni Gavantanam ügyében. Autora, Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Következő szerző Sáke asszony, én most a szó egy percre. Köszönöm szépen, kollégáim. Ahogy az USA-ban, Európában is van terrorizmus, és ennek az ezeli elleni harcot nem hagyhatjuk abba. Meg kell védenünk a kívülről érkező fenyegetéstől a nyitott társadalmunkat, de ugyanakkor a biztonságot is támogatnunk kell. Amerikát becsüljük partnerként, szövetségesként, és nem tudjuk, hogy mennyire kompromisszum, mennyire védik az emberi jogokat, de meg kell védeni azoknak a jogait is, emberi jogait is, akik a legsúlyosabb bűnöket elkövették, ugyanis ez különbözteti meg a nyitott társadalmokat a zárt társadalmaktól. Az, hogy valakit határozatlan időre és tárgyalás nélkül börtönöznek be. Ha egy ilyen dolog Egyiptomban történne meg, akkor azt azonnal bírálnánk, és az, hogy nem, nem tudják az ügyvédek a klienseikkel a megfelelő titoktartás mellett végezni a munkájukat, az, hogy kihallgatják ezeket a beszélgetéseket, az egyszerűen elfogadhatatlan saját maguk és egymástól is el kell várniuk a legalapvetőbb követelmények betartását, hiszen a norvégoktól is, norvégoktól is azt tanultuk, hogy az e, erőszak ellen csak a még több demokrácia a megfelelő fegyver. Köszönöm szépen, Verzsé asszony a szó. Oui, monsieur le président. Először is Szanik úrtól szeretnék elnézést kérni Kicsit érzékeny voltam ma délután. A Guantanamo-i vizsgálati kikérdezési módszerekkel kapcsolatban Obama elnök 2008-as ígéretével szemben semmi nem történt, a nemzetközi felháborodás ellenére is, Guantanamo továbbra is működik, és vádemelés nélkül egyre rosszabb körülmények között vannak a rabok. Február óta folytatnak többen közülük éjségsztrájkot, a rossz fogvatartás körülmények, a jó ivóvízhez való hozzáférés hiánya, a fizikai bántalmazás miatt gumilövedékekkel lőttek egyes rabokra, tehát harc alakult ki a fogvatartottak és az őrök között. Ez menthetetlen, ahogy ez jelenleg zajlik. És az, hogy 11 év óta vannak ott egyesek, akik ellen még mindig nem emeltek vádat. Én csak támogatni tudom azt, amit De Kaiser asszony mondott, be kell csukni Guantanamo-t. Ez a nyugati demokráciák legnagyobbikának egy szégyen foltja, és eleve nem katonai bíróságoknak, hanem civil bíróságoknak kéne őket elítélniük, amennyiben bűnösek. Az Európai Unióban, a Uniónak lehet szerepe abban, hogy rávegyük az USA-t erre. Köszönjük, Verzsi asszony! és köszönöm azt is, hogy ön is elnézést kért Szonik úrtól. Szonik úr demokrata és úriember, mint ahogy ön is kiváló emberi jogvédő. Látom, elfogadta az elnézést kérés. Most a frakció felszólaló következnek Howitt úr egy percben. Mindannyian tudjuk, milyen szörnyűséges tragédia történt a bosztoni maraton alkalmával és Texasban. Együtt érzünk az áldozatokkal, de folytatjuk a jelenlegi vitát, mert ha egy valaki szenved, mindenki szenved. A, az éjségsztrájk visszafordíthatatlan fizikai változásokat indít el a szervezetben, és a hirtelen halál veszélye is felmerül. Több mint két hónappal ezelőtt kezdtek éjségsztrájkba i foglyok, ezért nagyon helyes, hogy a parlament fotatja vitáját. A 43-ból 13 éjségsztrájkolót mesterségesen táplálnak, úgy, hogy székhez kötözik őket, szörnyűséges körülmények között történik ez az efféle eljárás ellentmond a nemzetközi standardoknak és az etika, etikai meggondolásoknak, és megkezdődtek a tárgyalások, hogy esetleg EU-s tagállamokban telepítenek át guantanomoi foglyokat. Konstruktívan hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy változzon a helyzet, hiszen elfogadhatatlan emberjogi helyzet uralkodik a guantanomoi foglyok körében. Köszönjük szépen! Howitt képviselőnek a liberálisok részéről már képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A bosztoni terrortámadás szörnyűséges volt, mindannyian elítéljük ezt a tettet. Egy demokratikus társadalom megóvása, védelme előfeltételezi azt, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Guantanamo esetében az Egyesült Államok egyértelműen nemzetközi jogot sértenek, hogyha tovább működtetik ezt a fogolytábort. Az Egyesült Államok saját értékeik, saját meggyőződésük ellenében cselekszenek, hogyha úgy tartanak fogva bizonyos személyeket, hogy azok nem juthatnak bírósági eljáráshoz, 26 foglyot akarnak most szabadon engedni, de ez nem történik meg azért, mert nem tudható, hogy hova mehetnek ezek a személyek. Csak néhány fogoly esetében ígértek bírósági eljárást. A Guantanamo-i fogolytábor az egyik legnagyobb szégyen foltja a nemzetközi közösségnek, amióta megalakult ez a fogolytábor illetve a nemzetközi közösség léte óta. Hogyha az USA végre eldönti, hogy bezárja ezt a fogolytábort, remélhetőleg az Európai Unió támogatni fogja az usa ebben a kezdeményezésben, és remélhetőleg ez mielőbb bekövetkezik. Néhány EU-s tagállam, a CIA segítette megengedte, hogy területén leszálljanak az amerikai repülőgépek, amelyek foglyokat szállítottak, sőt a börtöneiket is rendelkezésre bocsátották. Az EU-s tagállamoknak is tükörbe kell nézniük, amikor ezekről a dolgokról beszélünk. A terrorizmus elleni harcban olyan eszközökhöz nyúltunk, amelyek ellentétben állnak azon értékekkel, amelyeken alapul a nyugati közösség, az USA és az Európai Unió is, és amelyek mellett kötelezettséget vállaltak. Ezek hibák voltak, de a múlt hibái nem ismétlődhetnek meg. Köszönjük szépen, egy percben Slüter úr, következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. 40 évvel ezelőtt kisfiú voltam még, és az Egyesült Államokban nőttem föl, a szabad emberek országában, ahogy azt mondani szoktuk. Aztán a vietnámi háború során felszólították az Egyesült Államokat, hogy hagyja abba a háborúzást, de ugyanakkor a jogállamiság védelméért is kisikra állt az Egyesült Államok és az Egyesült Államok polgárai is. Most az terrorizmus ellen folytatunk háborút, és ezzel kapcsolatban látjuk, hogy kínzások történnek, illegális letartóztatások és más egyéb dolgok történnek, mindezek titkosan zárt ajtók mögött folynak le. Ezért most itt az ideje annak, hogy az amerikai embereket segítsük a nyílt demokrácia és a jogállamiság megvédésének terén a, hogy ne, ö, nehogy egyszer csak a szabad emberek országa helyett a bebörtönzöttek országának kezdjék nevezni Amerikát. Köszönöm szépen, Páska úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, Biztos asszony, semmi kétség nem fér ahhoz, hogy az emberi jogok, amelyek általános értékeken alapulnak, és ahová oda tartozik az önkényes letartóztatás tilalma is, ezeket a jogokat a Guantanamo-ban fogva tartottak ugyanúgy megérdemlik. Annak az a tény, hogy a letartóztatottaknak több mint a fele nyilvánvalóan ártatlan, és az, hogy ennek ellenére még mindig ott vannak ezek az emberek a börtönben, ez azt mutatja, hogy az Egyesült Államok nem tudja, hogy mit tegyen ezzel a börtönnel. 2009-ben Obama elnök megígérte, hogy be fogja zárni a Guantanamo-i fogolytábort. Később viszont aláírt egy olyan törvényt, amely biztosítja a tábor működésének folytatását. Ez az éjségsztrájk most arra emlékeztet minket, hogy civilizált, törvényes megoldást kell keresnünk Guantánamo problémájának megoldására. Reméljük, hogy amerikai partnereink ezt meg fogják tudni tenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő felszólaló Van úr független képviselő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A Guantanamo-i fogvatartottakról beszélve egy kicsit komikus, hogy Bostonban közben lehet, hogy ugyanilyen terroristák szabadon működnek. Tehát az emberi jogok témáját kontextusba kéne helyezni. A Guantanamo-i börtön nem felel meg a nemzetközi jognak, ez szégyen, egyfelől ez igaz. A habeas corpus alapján az amerikaiak is ö, közelesek eljárni. Ők most belenyúltak egy darásfészekbe, és nem nagyon tudják kezelni a helyzetet. Az éjségsztrájkok persze máshol is zajlanak. Ez a figyelemfelkeltés eszköze. Azért is ültünk ma össze, mert úgy tűnik, hogy sikerült a raboknak magukra felhívni a figyelmet. Azt, hogy ez egy amerikai belső probléma is a terrorizmus. Tehát, elnök úr, az EU-nak nem szabad ebbe az ügybe belefolynia, épp pedig saját bajunk van. A Szíriába távozó európaiak, akik ott harcolnak, sok ö, ö, muzulmán őket mártírnak tekinte, ha ők Európába jönnének, akkor további fiatalokat radikalizálnának. Tehát ezeket a rabokat vagy el kell ítélni, vagy szabadon kell bocsátani, de nem kell őket nekünk befogadni, fogadja be őket az Afrikai Unió, vagy az Arab Unió, vagy egy olyan szervezet, ahol a muzulmán hitnek ö, hagyományai vannak. Köszönöm szépen. Most ezek a frakciók felszólé voltak, most saját jogon jelentkeztek még kollégák. Repo úr egy percben. Elnök úr. A Guantanamo öböli ö, probléma Obama elnöknek is sok fejtörést okoz, nem képes megoldani, úgy tűnik. Nagyon emlékeztet ez is sok egyéb illegális intézkedésekre. Obama 2008-ban már megígérte, hogy bezáratja, sőt el is rendelte bezárását. Mindezek ellenére 11 éve működik a tábor, és úgy vannak ott rabok, hogy vádat sem emeltek ellenük, és semmilyen bírósági eljárásban nem vehettek részt. Ez a korlátlan ideig, vagy bizonytalan ideig történő fogvatartás minden nemzetközi jogszabálynak ellentmond, és lehet, hogy állásfoglalásunk most nem nagyon fog hatni az USA-ra, de a transatlanti tárgyalásaink során ezt meg kell fogalmazni, nem szabad hallgatnunk. Ez az éjségsztrájk egy segélykiáltás a fogvatartottak részéről. Fontos, hogy a Nemzetközi Vörös Keresztnek legalább legyen hozzáférése a táborhoz. Köszönjük, Repo úr! Most a spontán felszólalások következnek, négyen jelentkeztek szóra. Kérem, hogy tartsák be szigorúan az egyperces felszólalás időt. El horario. En primer lugar, Először is Masip úr kap szót, egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen. Támogatom azt, amit Rui Táveres kollégám mondott, valamint amit Veronik de Kaiser és Hauit képviselők mondtak. Egyszerűen szégyenletes, ami Guantanamo-ban történik, és Fontos, hogy a világ demokratái emlékezzenek arra, hogy mi történik ott. Az egyik legsúlyosabb emberi jogsértés a Guantanamo-i. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi történik ott, és fontos, hogy az USA elhagyja, vagy bezárja ezt a kubai fogolytábort, és az amerikai választók sem kellene, hogy támogassák ennek fenntartását. Továbbá az Egyesült Királyságnak is el kell hagynia a Falkland-szigeteket, a törököknek Észak-Ciprust, a marokkóiaknak pedig a Nyugat-Szaharát. nyugat szaharát az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert lejárt a felszólalási ideje. Watson úr, parancsoljon. Elnök úr, 12 évig a vallatási gyakorlat, valamint a Genfi konvenció megsértése Guantanamon ellentmondott um, az amerikai ö, um, alapelveknek. 166 um, fogoly tartózkodik még ott, hármat sikerült csak elítélni valamilyen büntény elkövetése miatt, és csak hármat akarnak szabadon bocsátani. Dick Cheney úgy fogalmazott, hogy hát trópusi területen élnek, elég élelmet kapnak, hát mit akarhatnak még? Az Amnesty International a korunk gulágjaként írta le ezt a fogolytábort, Obama hivatalba lépésekor megígérte, hogy bezárja ezt a fogolytábort, most négy évvel később sokan éjségsztrájkot folytatnak. Amerikával együtt harcolunk a terrorizmus ellen, sajnálatosnak tartjuk mi is, és elítéljük a bosztoni ö, támadást, de kérjük az Atlanti-óceán túlpartján lévő barátainkat, hogy ö, vessenek véget ennek az igazságtalanságnak. Köszönjük szépen Watson képviselőnek, most pedig Romeva úr kap szót egy percre szintén. Köszönöm szépen, azt gondolom, ö, azt hiszem, az emberjogi szervezetek és felhívták a figyelmet arra, hogy oda kell figyelnünk erre az éjségsztrájkra, nem véletlenül éjségsztrájkolnak, mindenkinek be kell tartania a nemzetközi jogi standardokat, igaz ez az Egyesült Államokra is. 2009-ben Obama elnök, aki ugye az Európai Unióhoz hasonlóan béke, Nobel békedíjat kapott, megígérte, hogy bezárja Guantanamot, de nem élt a lehetőséggel, nem vetett véget ennek az önkényes fogvatartásnak. Még mindig 160 háborús fogvatartottat tartanak fogva Guantanamon, ők egyfajta eszközként használják fel a néppárt ürügyül használta a bosztoni támadást, hogy ezt a vitát elodázzuk, ez nem jó, és ez jól mutatja, hogy az emberi jogi, megsért, emberi jogi sérelmekkel hogyan állnak a néppártiak. Zárásképpen Geringer de Ödenberger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009-ben és 2013-ban az Egyesült Államok közigazgatása kijelentette, hogy szándékolakában áll bezárni Guantanamot, ennek ellenére nem zárták be. Több mint 160 foglyot tartanak Guantanamon. Legtöbbjüket, legtöbbjük ellen még vádat sem emeltek, illetve bírósági eljárás sem indult ellenük. Ők most az embertelen bánásmód ellen tiltakoznak az sztrájk útján, és az sztrájk a börtönőrökkel történő összecsapáshoz vezetett. Teljesen világosan megsérti a nemzetközi egyezményeket az a mód, ahogy ezeket a foglyokat fogva tartják. Guantanamot be kellene zárni, és a fogvatartottakat haza kellene engedni, vagy oda kellene őket utazni, ahol biztonságban vannak. Köszönöm szépen, Lídia. Ezzel befejeződött a hozzászólni kívánó kollégák felszólalási köre a biztos asszony hozzászólásával zárjuk le az ebben a témában folytatott vitát. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő! Én is egyértelműen elítélem a bosztoni eh, hétfőn elkövetett szörnyűséges terrorista cselekményeket, és részvétemet fejezem ki eh, az áldozatok sebesültek családjá, családjának. Több mint két hónapja kezdődött az éjségsztrájk, és a múlt héten 46-an megtagadták az étel magukhoz vezetés, vételét. Körülbelül 130-an vesznek más információk szerint részt az éjségsztrájkban. Nem biztosak a számok, minden esetben nagyon komoly tiltakozási akció indult el. Vannak olyan fogla, foglyok, akik ö, vádemelés nélkül már 11 éve ülnek ott, és néhányuk annyira lefogyott már, hogy kényszer táplálást indítottak el az ő esetükben, csövön keresztül táplálják őket, és ez bizony igen súlyos etikai kérdéseket vet föl. A páciensek orvosi kezeléséhez való jogát igaz, hogy tiszteletben tartják, de a kész kényszer táplálás ellentmond minden nemzetközi törvénynek, és ezt esetről esetre kellene megvizsgálni. Természetesen a jelentések nem szólnak az egyedi esetekről, de biztosítatom önöket arról, hogy nagy figyelemmel kísérjük ezt az esetet, illetve a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságának jelentését is figyelemmel olvassuk. A, az ottani körülmények, illetve az egész börtön, börtön eh, állapota komoly kérdéseket, aggályokat vet föl, és úgy gondolom, hogy a legjobb reakció az lenne, hogyha a politikai folyamat végre beindulna annak érdekében, hogy bezárják a guantanamoi börtönt a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása az államaink alapvető alapját képezi, és ebbe nem fér bele az önkényes letartóztatás és a méltatlan bánásmód. Tudjuk, hogy az Európai Unió minden intézménye nagyon határozott álláspontot foglal ebbe az ügyben, és határozottan felszólít a Guantanamo-i börtön bezárására de az Európai Unió barátként reagált erre a kérdésre, ugyanakkor az USA felelőssége ennek az ügynek az elintézése. Az Európa, Egyesült Államokkal egy közös keretmegállapodás szellemében megállapodtunk abban, hogy több mint 20 foglyot hajlandók vagyunk Európában fogadni, de ugyanakkor 2000 2012-ben egy olyan rendelkezést hoztak az Egyesült Államok hatóságai, amelyek lehetővé teszik a börtön további gyakorlatilag határozatlan időre való működését, és ismételten miniszteri szinten is közöltük az emiatti aggodalmunkat az Egyesült Államok hatóságaival, illetve azt, hogy úgy gondoljuk, hogy ez igen nem kívánatos következményekkel jár majd az Egyesült együttműködésre. Az USA barátunk és szövetségünk, az terrorizmus elleni harcban továbbra is együtt kell működnünk, ugyanakkor felszólítjuk az USA hatóságait arra, hogy teljes mértékben zárják be a Guantanamo-i börtönt. Elnök. Köszönjük szépen, biztos asszony, Malmström asszony felszólalását, ezzel lezártuk az eszmesét, következik a szavazás.